Uh, let's start, colleagues. Kezdjük akkor, kedves kollégák. Az ötös napi rendi pont a 2012 per 29-es irány végrehajtása, amelyben a bűncselekmények áldozatainak jogairól, támogatásáról, védelméről szólunk. Üdvözlöm a Nőjogi Szakbizottság tagjait itt a módosítások közös megtárgyalásán. Ahogyan tudják, ez az irányelv arra az igényre válaszolt, hogy az Európai Uniós polgárok számára támogatást és védelmet nyújtsanak, hiszen egyre több ember utazik, él, vagy tanul külföldön, ezért egyre több olyan potenciális áldozat van, akiket bűncselekmény más országban érhet. A társjelentéstevők beterjesztették jelentéstervezőtüket, és vizsgálták azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok azért hoztak, hogy lehetővé tegyék az egyének számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket ezen irányelv keretében elfogadják. Ma lehetőségünk van arra, hogy meghallgassuk a jelentéstevő és a jelentéstevők véleményét a 248 módosító indítványról, amelyet ehhez a jelentéshez terjesztek be. Először is most e, társelnökömnek, Mary Hannibal asszonynak adom meg a szót, aki a FEM szakbizottság alelnöke. To this meeting, I hope Köszönöm szépen, remélem, hogy az elkövetkezendő percekben még egy néhányan érkeznek. Én is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönöm a Libe szakbizottsági kollégáknak az együttműködést ezzel jelentéssel kapcsolatban, ami rendkívül gyümölcsöző volt. Már eddig is sikerült együttműködés, hasznos munka kapcsolatot létrehozni. Ez a jelentés kapcsolódik az Európai Védelmi Határozathoz, amit a két szakbizottságunk az elmúlt együttes ülésen fogadott el. Az áldozatok védelméről szóló csomag része ez a jelentéstervezet is konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg, hogy az irányelvet javítsuk, hogy hatékonyabbá tegyük, és biztosítsuk azt, hogy bűncselekmények áldozatai megkapják azt a védelmet és támogatást, amire szükség van Európa Unió szerte. Most pedig megadom a szót a társelőadóknak, akik bemutatják az álláspontjukat az eddig kapott módosító indítványokról. Jiménez beszeri asszony az első, öt percben parancsoljon. Thank you, I'm here. <laughs> Thank you, Chair. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék eh, Hogyha megengedik, spanyolul fogok beszélni, úgyhogy kérem, hogy tegyék fel a fejhallgatót, ha szeretnék érteni, amit mondok. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi képviselőnek, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez. Támogatom a módosító indítványok nagy részét, ugyanis tulajdonképpen a jelentés minőségét javítják. Szerettem volna elmagyarázni önöknek, hogy melyek a legfontosabb témák, amelyek a módosító indítványok nagy részében szerep felnek, és egy kis bevezetést szeretnék tenni. Elmondanám, hogy ez az irányelv ami 2012-ben született, ahogyan Hannibal asszony is elmondta, egy áldozatvédelmi csomag keretében került elfogadásra, és azért került erre sor, ugyanis azt észleltük, azt tapasztaltuk, hogy az áldozatok védelméről szólóan gyakorlatilag nem volt semmilyen irányelv, semmilyen jogszabály, gyakorlatilag egyetlen kerethatározat volt, amit eléggé rosszul hajtottak végre a tagállamokban, tehát ebben a jelentésben. A módosítások nagy része arra irányult, hogy a büntetőjogi eljárások során milyen szerepet tölt be az áldozat, itt minimum szabályokról beszélünk, és én ezt úgy értelmeztem, hogy megpróbáljuk ezt kibővíteni, de pontosan azért jött létre ez a jogszabály, hogy a büntetőjogi eljárásban milyen szerepet vállalnak fel az áldozatok, milyen szerepet játszanak. Sőt, vannak olyan alkalmak, amikor az áldozat egyben tanú is. És azt is tapasztaltam, hogy úgy tűnik, hogy az áldozatokért hozunk jogszabályokat, ugyanakkor viszont hátat fordítunk nekik, és nem vesszük figyelembe az ő szükségleteit. Tehát nagyon fontos megállapítani, hogy a büntetőjog gyakran az elkövetőre összpontosít, nem pedig az áldozatra. Ez nagyon sok országra jellemző, és ezért tartom fontosnak, hogy használjuk most ki annak lehetőségét, hogy említsük meg, hogy az áldozatoknak védelmet kell biztosítani azért, hogy másodlagos viktimizáció áldozataivá ne válhassanak. Több eh, módosító indítvány is erre összpontosít. Voltak olyan módosítások, az 51-es, 57-es, a 104, a 178-as, illetve a 188-as, a 227-es az isztambuli egyezmény fontosságára utal, és ezt azért tartom fontosnak, mert eredetileg ez nem a 2012-es szövegben nem szerepelt, most pedig azokról az előnyökről szólnak, hogy az egyezmény jóváhagyása mennyire fontos, ez pedig az erőszak kriminalizálásának elfogadása valamennyi országban, ez lenne az egyik legfontosabb fejlemény. Beszerre asszony például itt, itt van, és nagyon jól ismeri ezt a témát. Szerettünk volna pontosítani azt is, hogy a lakóhely szerinti tagállamtól függetlenül az áldozatnak minden jogot biztosítani kell, ahogyan 2012-ben is említették. Ez a végrehajtási jelentésben is szerepel. Ugyanakkor számos olyan módosító van, ahol a képviselők azt kérik a tagállamoktól, hogy az áldoz, a személyokmány nélküli áldozatokat is védjék, hogy ne veszélyeztessék őket szankciókkal. Azt hiszem, hogy a módosítók nagy részében igazuk is van, ugyanis nagyon fontos, hogy feljelentést tehessenek, és érezzék azt, hogy védelmet kaphatnak. Nagyon gyakran például az emberkereskedelem áldozatai attól félnek, hogy kitiltják őket az országból, és ezért nem mernek feljelentést tenni. Aztán a gyermekek védelme. Koracapilt asszonynak külön köszönöm, aki itt a parlamentben már nagyon sok olyan módosított beterjesztett korábban is, ami a nemi erőszakra, illetve gyermekek védelmére vonatkozik hiszen a gyermekek a legkiszolgáltatottabb áldozatok, több mint 20 módosító foglalkozik ezzel jelenleg Spanyolországban. Nagyon nagy felháborodás van a társadalom körében, ugyanis gyermekeket gyilkoltak, meg a közelmúltban erőszak áldozatai voltak. Ezért nagyon fontos téma ez, és nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Aztán a tagállamoknak az egyik legnagyobb hibája az az, hogy a szakemberek nem kapnak kellő képzést azért, hogy elmagyarázhassák az áldozatoknak, milyen jogokkal rendelkeznek hasonló problémát. Láttunk például az Európai Áldozatvédelmi Határozattal kapcsolatban. Nagyon fontos a tájékoztatás az irányelv jó működése érdekében, és vannak olyan módosítások, amelyek ezt a véleményt tükrözik illetve a figyelemfelkeltő kampányok fontosságára is felhívtuk a figyelmet. Azt gondoljuk, hogy a 2012-es irányelvnél az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy az egyéni mérlegelés, és sajnálatos módon az irányelv 22-es cikkét nagyon sokan nem hajtották végre megfelelően, ugyanis ez az egyéni elbírálás nagyon fontos lenne azért, hogy minden áldozatnak úgy tudjanak segíteni, ahogyan megilleti ez a segítség. Ezért ez a 22. szik nem megfelelő végrehajtása például a terrorizmus áldozatainál nagyon nagy problémát jelent, Örülök, hogy több módosító indítványban kitérnek a terrorizmus áldozataira, hiszen a 2012-es irányelvben nem igazán esett szó róluk. Én több mint 20 módosítást terjesztettem be, külön a terrorizmus áldozataira összpontosítva, ugyanis nagy hiányosság tapasztalható az ilyen áldozatoknak nyújtott E, támogatások tekintetében Párizs, Brüsszel, Berlin, Nizza, Barcelona mind-mind terrortámadások áldozatai, és itt pedig az áldozatok nem kaptak olyan védelmet, olyan támogatást, mint ahogyan arra 2012-es irányelv kitért. Most szerdán fogunk majd egy meghallgatást tartani egyébként pontosan ebben a témában, úgyhogy eh, ha valakit érdekel, akkor csatlakozhat hozzánk. A Libében januárban beszéltünk arról, hogy eh, a brüsszeli támadás, terrortámadás áldozatai nem kaptak megfelelő védelmet, és a belga parlamentben volt egy meghallgatás a terrortámadás áldozatainak részvételével, és elmondták, hogy sem a szociális munkások, sem a kormány, sem a biztosító társaságok nem úgy bántak velük, ahogyan azt a 2012-es irányelv elírja, és ezen hiányosság kiküszöbölése érdekébe terjesztettünk be több módosításokat. Ezért azt gondolom, hogy a terrorizmus áldozatai már per definíció egy nagyobb csoport tagjaként szenvedtek el támadást, ezért elismerést és tiszteletteljes bánásmódot érdemelnek. A tagállamoknak külön figyelmet kell fordítaniuk a terrorizmus áldozataira, és próbálják meg megvédeni méltóságokat és biztonságukat. A 203-as módosítás arra biztatja a tagállamokat, hogy olyan jogi mechanizmusokat hozzanak létre, amelyel büntethetik a terrorizmus, terrorcselekmény dicsőségesként való feltüntetését, hiszen ez is sérti az áldozatok méltóságát. Végezetül pedig elmondanám, hogy nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A módosítások esetében elmondhatom, hogy a nagy részük nagyon jó volt, a véleményeket nagyon jól képviselte, szerintem túl sok problémánk nem lesz, hiszen ez a téma, ez pártoktól független, és mindenki az áldozatot helyezte előtérbe. Köszönöm. Thank you, thank you for this interesting speech. Now, uh, now I would like to give a uh, floor to Angelica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 as a key tool to tackle violence. Jó, én nem. Szeretném, szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon lényeges időpontot éltet, értünk el, épp ezért nagyon fontos ennek a folyamatnak a ratifikálása, ugyanis ez a megállapodás egy nagyon fontos, kötelező érvényi jogi eszköz. Ennek a célja az, hogy megelőzzük az erőszakot, hogy védjük az áldozatokat, és az elkövetőket megbüntessük. Tehát nem tudunk más eszközre gondolni, amely az erőszak ellen harcolna, de különösen az áldozatok védelmét venni figyelembe. Ugyanis azok az országok, amelyekben ezek az események történtek, ezt kívánják tőlünk. Elsősorban az emberkereskedelemnek a gyermek és a női áldozataira szeretnénk koncentrálni, és e, a gyermekeket védeni. Köszönjük szépen. Most a tagok kapnak lehetőséget hozzászólásra. Ugyanakkor kevés az időnk, Először is szeretném Korát Szabolt asszonyt megkérdezni, megkérni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök ennek a jelentésnek, amelyet a jelentéstervő és Anglika elvögeznek. Nagyon fontos, hogy egy nagyon erős védelmi politikánk legyen, azért, hogy az áldozatok bízzanak bennünk. Különösen az, a nemi alapú vagy gyermekek ellen irányuló erőszakos cselekményekkel kapcsolatban. Nagyon fontos ezt megtenni azért, hogy ezek az emberek megtörjék a hallgatást. Épp ezért ez a jelentés nagyon fontos, ugyanis a képviselőknek sokkal többet kell tenni azért, hogy átültessék és elfogadják az irányelvet. Már két év óta folyik ez a folyamat, és nem mindegyik tagállam ültette át. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezen kívül, hogy a különösen kiszolgáltatott csoportoknak, mint a gyermekeknek szenteljük nagyobb figyelmet, és mint azok a kollégák, akik támogattak bennünket, és a gyermekek védelmével kapcsolatos módosítókat aláírtak. Az áldozatoknak a felelősségre vonása, viktimizáció és a többi, mind olyan kérdések, amelyek nagyon fontos. Ezen kívül nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen útja az igazságszolgáltatáshoz. Fontos a határokon átnyúló együttműködés, és, és megkülönbözetes nélkül kell támogatni az áldozatokat. A 22-es cikkel kapcsolatban az egyénre szabott megközelítés nagyon fontos, mert mindenki más, tehát más szükségletei vannak. A módosítókat illetően szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy ezeket támogatták. Meg kell erősítenünk az áld, a gyermekáldozatoknak a védel, védelmét, említették már az embereskedelem áldozatait, és szeretném megköszönni a jelentéstávoknak, hogy emlékeztetek arra, hogy a megállapodás az az áldozatok védelméről is szól. És épp ezért szeretném, hogyha mindegyik tagállam ratifikálná ezt a megállapodást, és végrehajtaná ezt a megállapodást, ezt az egyezményt, mert ez az egyetlen nemzetközi egyezmény, amely ezzel foglalkozik. Ezen kívül szeretnénk, hogyha a tagállamok belevennék a, a, az áldozatoknak a zaklatását is, és tudjuk, hogy mint azok a bűncselekmények, eh, akár a családon belül is, eh, elérik azt a pontot, eh, amikor nem vették figyelembe az áldozatoknak a szempontjait, és aztán túl késő már, és az áldozattá válnak a nők vagy a gyermekek. Ezen kívül szeretnék egy olasz egyiptomi lánynak az emlékére mondani ezeket, hogy ő Londonban élt, és állandóan védelmet kért, és végül legyilkolták. Tehát ez mind arra mutat, hogy nekünk van felelősségünk ezekkel az esetekkel kapcsolatban. Ezen kívül a tagállamoknak több forrásokat kell biztosítani a forró vonalakra és másokra. Tájékoztatni kell az áldozatokat nem csak a tagállamnak a nyelvén, hanem más nyelven is, ugyanis határokon átnyúló bűncselekményekről van szó. Épp ezért nagyon fontos, hogy a segítő szolgálatok megnyújtsák nyújtsák ezt a védelmet abban azon a nyelven, amelyen ezek az áldozatok értenek. Nagyon fontos épp ezért a fordítás, és hogy ilyen kapacitást kialakítsanak. Ezen kívül szükség van kapacitásra, a támogató szolgáltatásokban is, eh, nem csak a civil eh, eh, társadalom részén kiváló munkát végeznek, de ez nem elegendő, és ez épp ezért több befektetése, beruházásra van szükség, pszichológiai támogatásra és a többi. Szeretném megköszönni a kollégáknak és a társjelentéstevőknek a munkáját, és várom a további fejleményeket. Köszönöm. Köszönöm. Következő Kaufmann asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindkét jelentéstevőnek a munkájukat. Kiváló ugyanis a jelentés, és a téma nagyon fontos. A védelme az áldozatoknak nagyon fontos téma. Mint ahogy hallottuk, az elkövetőkre szoktunk koncentrálni, és ugyanakkor elfeledjük az áldozatokat, és a, elfedkezünk az áldozatokról és a jogakor, jogaikról. Épp ezért nagyon jó, hogy most foglalkozunk ezzel, és arról elmélkedünk, hogy hogyan hajtották végre az irányelvet a különböző tagállamokban. Elfogadhatatlan, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek ennyi udan, idő után még mindig haj, nem hagyják végre ezt az irányelvet. És meglepődök azon, hogy a az bizottság még nem készített végrehajtási jelentést, amelyet tavaly novemberben kellett volna elkészíteniük. Tehát világos, hogy a tagállamok számára nem prioritás ez a kérdés, és a bizottság számára szintén sem. Épp ezért az nagyon sajnal, sajnálatos, különösen az áldozatok szempontjából. Nincs nagyon sok időnk, épp ezért szeretnék egy kérdésre kitérni, és ez az általam benyújtott módosítóval kapcsolatos, és pedig a migrációs áldozatoknak a szempontja. Hogyha valaki migránsként került az országba, azt jelenti, hogy olyan bűncselekménynek lesz áldozata, amelynek a száma sokkal magasabb. És ezek az áldozatok általában félnek az rendőrséghez vagy a hatóságokhoz fordulni, és azt elmondani, hogy ők egy bűncselekménynek az áldozatai mert attól tartanak, hogy nem veszik őket komolyan. Tehát azt hiszem, hogy biztosítani kell azt, hogy vannak biztos csatornák, mindegy, hogy milyen valakinek a háttere, amely lehetővé teszi, hogy az eljárások olyan eljárásokat vegyenek igénybe, amelynek keretében regisztrálhatják ezeket, bejelenthetik ezeket a bűncselekményeket, és nem, fog, nem áll fenn a veszélye, hogy deportálják őket. Az isztambuli megállapodás keretében mindezekre lehetőség van. Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek ezt a jelentést, és remélem, hogy ezeket a, elfogadják. Köszönöm szépen. Most pedig Kienge asszony következik. Grazie, grazie, Presidente, ringrazio. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek a kiváló jelentést, amit összeállítottak számunkra. Én is benyújtottam néhány módosító indítványt ehhez a szöveghez, és csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik a korábbiakban a legsérülékenyebb emberek védelméről beszéltek. Még mindig nincs világos definíciója az áldozat szónak, úgyhogy az áldozat kategóriának az összes érintettjét le kell, hogy fedje a védelem, hogyha valóban javítani akarunk a helyzetükön. A gyűlöletből elkövetett bűncselekmények, például Marian Mustafa, akit néhány nappal ezelőtt megvertek és belehalt a sérüléseibe, Korábban soha nem hallgatták meg, akkor, amikor panaszt nyújtott be, nem figyeltek rá oda, de nem csak róla beszélek, hanem azokról az áldozatokról is, akik erőszak áldozatává estek például, és próbálnak igazságot szolgáltatni maguknak, elmennek a rendőrséghez, de vannak olyanok közöttük, akik, mivel menedékérük, félnek attól, és ha a rendőrséghez fordulnak, hazaküldik őket. A sérülékeny emberek különböző kategóriáit nagyon nehéz segíteni. És ott vannak a zaklatás áldozatai is, főleg nők. Ez egy rendkívül szégyenletes formája a bűncselekménynek, és mégis nagyon sok tagállamban nem ismerik el bűncselekményként. A bűncselekmények áldozatait mm, határokon keresztül kell védeni, a hat bűncselekmények nem ismernek határokat, úgyhogy mi is felejtsük el, hogy az áldozat milyen nemzetiségű, akkor, amikor segíteni kell rajtuk. Köszönöm szépen. Verzsi Köszönöm Köszönöm szépen. Nagyon sok áldozata van a bűncselekményeknek az Európai Unióban. Egyre többen utaznak az emberek, egyre többen tanulnak, dolgoznak külföldön, ahogy ezt jelentésben is olvashattuk, ezért nagyon gyakran ásnak bűncselekmények áldozatává. Erre a helyzetre próbált reagálni ez a jelentés, de ahogy elhangzott, nem biztos, hogy ez elégséges lesz jelen formában, mert sok tagállam még egyáltalán nem vagy rosszul ültette át az irányelvet az értékelés szerint. Én személy szerint Jimenez asszony ami a terrorizmus áldozatait illeti, valóban ki kell térni rájuk is, hiszen nagyon sokan vannak, például Franciaországban is, olyanok is, akiknek nem adtunk még kártérítést, mint vannak járulékos áldozatok, például a Szenni épület rombolás vagy összeomlás áldozatai, akiket három évvel később sem kártalanítottak még. A GUE jelentést árnyék előadója azt kérte tőlem, hogy mivel sajnos nincs itt, mondja köszöntet az ő nevében is a kiváló, rendkívüli minőségű munkáját a két társelőadónak a, az áldozatok jogaival kapcsolatban. Björk asszony a szexista erőszak ellen és az LMBTI társadalom mi csoport elleni gyűlölet bűncselekményekre való emlékeztetést kéri. Nemzeti szinten olyan forró vonalakra van szükség, amelyeket felhívhatnak az ilyen bűncselekmények áldozatai. Köszönöm. Lézi az, hogy az utolsó a listámon. Mácsolézi úr javítja magát az elnök azt. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőknek ezt a jelentést. Természetesen a tagállamok nagy része nem ültette nem ültetett át olyan, illetve nem valósított meg olyan politikákat, amelyekkel a dokumentum nélküli, személyokmány nélküli e, migránsok jogait, illetve áldozatok jogait tudják biztosítani. Ezek a helyzetek egyébként a bevándorlók különösen a nők és a kislányok helyzetét tovább súlyosbítja. És főként az is, hogy nagyon sok velük kapcsolatos bűncselekményt nem jelentenek be. Az áldozatokat státuszoktól függetlenül védenünk kell és különösen a nemi erőszak áldozataira gondolok itt. Néhány kolléganő is említette már az isztambuli egyezményt, illetve azt, hogy hány Európai Uniós tagállam nem ratifikált ezt az egyezményt. Nagyon aggasztónak tartom egyébként, hogy a bolgár elnökség például, és maga Bulgária sem akarja ratifikálni ezt az egyezményt. A nemi erőszak áldozatainak ugyanis különleges elbánásba, elbánásra van szükségük, és a velük foglalkozó szakembereket pedig külön képzésben kell részesíteni és végezetül nem csak arra kell törekedni, hogy tájékoztassuk az áldozatokat, hanem hogy az önrendelkezésüket biztosítsuk, pontosan azért, hogy a nemi erőszak Eh, témája és bekerüljön ebbe az egyébként kitűnő jelentésbe, és nagyon nagy örömmel dolgoztam együtt a jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Kérdezném, hogy a bizottság szeretne hozzászólni. Kérem, hogy nagyon röviden. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Szeretnék köszönetet mondani ezért a kitűnő átfogó jelentésért, illetve a vitáért, amit ma tartunk. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy hol tart a mi folyamatban lévő munkánk, ugyanis biztosítanunk kell, és biztosítom önöket arról, hogy az irányelv helyes végrehajtása még mindig kiemelten fontos számunkra. Hiányos még az irányelv átültetése. 2016-ban 16 tagállam ellen indítottunk eh, szerződésszegési, illetve kötelezettségszegési eljárást, Görögország eh, ellen például, illetve tavaly októberben Írország esetében is. Mostanra viszont valamennyi tagállam már bejelentette, hogy milyen nemzeti intézkedéseket alkalmaznak. Jó lehet, eh, Írország, Románia és Szlovénia még az átültetésben le van maradva. A szerződésszegési eljárásokat továbbra is folytatjuk azon tagállam ellen, amelyek nem jelentették be az intézkedéseiket. Jól lehet azt állítják, hogy ö, átültették az irányelvet, nyílt kötelezettségszegési eljárás keretében foglalkozunk ezekkel az ügyekkel, vagy pedig teljesen új eljárást indítunk. Az egyes tagállamok vizsgálata 2018-ra is kiterjedt, és a teljes tanulmányt ezzel kapcsolatban 2019-ben fogjuk befejezni. Azt is ellenőrizzük, hogy az egyes konkrét rendelkezéseket hogyan ültették át a jogba, és a gyakorlatban hogyan fogják alkalmazni azokat az egyes tagállamokban. Ezen ellenőrzés keretében olyan hiányosságokra összpontosítunk, amelyekre önök is rámutattak a jelentésben és az ajánlásban. Néhány példát említenék. Például azt ellenőrizzük majd, hogy az áldozat kifejezés mit foglal magában diszkriminációmentes módon foglalkozik-e, vonatkozik azokra az áldozatokra, akik nem rendelkeznek tartózkodási státusszal, milyen különleges szükségleteik vannak, hogyan alakították ki az áldozat támogató szolgálatokat, hogyan működnek azok, és hogyan finanszírozzák azokat a tagállamokban. Tehát a teljes képet látni akarjuk ezzel kapcsolatban. Vizsgáljuk ezen kívül a képzést, hiszen nagyon fontos a képzés annak biztosítása érdekében, hogy az áldozatokkal tiszteletteljes módon bánjanak az igazságszolgáltatás keretében illetve olyan konkrét adatokat és statisztikákat is vizsgálunk. 2017 novemberében kellett volna ezeket leadni az összes tagállamnak, de még mindig érkeznek újabb adatok. 2019-re tehát az Európai Bizottság az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést közé fogja tenni. Természetesen folyik a végrehajtás. Az idei évben már több mint száz szakértővel tárgyaltunk, kormányokkal, a biztosokkal, az áldozatvédelmi irányelv fontosságáról. A tagállamok kötelezettséget vállaltak a helyes, az irányelv helyes végrehajtása érdekében az igazságügyi JPEN és TREP program keretében növeltük a finanszírozási juttatásokat, idénre pedig 2,5 millió eurót biztosítunk az összes pályázatra, ezen kívül pedig segítjük a tagállamokat abban, hogy a konkrét áldozatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos tevékenységeket elvégezzék, és 1 millió eurós finanszírozást biztosítunk például. Elnézést mondja az elnök asszony, le tudná zárni, ugyanis még folytatnunk kell az ülést. Elnézést, ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos, bizottság részéről. Tereza, összefoglalnád az elhangzottakat röviden. Megadta a szót? Elnézést, kérdezi a képviselőasszony. Tehát szeretném elmondani, hogy szavazni fogunk erről, és nagyon röviden elmondom, hogy nagyon jól dolgoztunk, ez teljesen egyértelmű számomra, hogy milyen problémákkal kell szembenéznünk, ezekre én magam is gondoltam. Az irányelv ugyanis minimum szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy a büntető eljárásban hogyan kell viselkedni az áldozattal szemben, hiszen nagyon sok irányelv van a migrációról szóló, stb., a, hogy a gyermekekkel hogyan kell bánni. Tehát ezekkel a problémákkal meg tudunk küzdeni más irányelvek keretében is, de itt egészen konkrétan az áldozatokról beszélünk. Nagyon fontos, hogy a tagállamok legalább azt a keveset teljesítsék, amit kérünk, amit kérnek tőlük, ugyanis úgy tűnik, hogy az, amit ma elmondtunk, előfordulhat, hogy a tagállamokban az áldozatok ezeket az egyszerű dolgokat sem kapják meg, mint például a fordítás, a tolmácsolás, vagy hogy érthető nyelvezeten mondják el a tájékoztatást. Tehát konkrét dolgokra van szükségünk, amelyeket jogi szempontból is a 28 tagállamban meg tudnak valósítani. Természetesen én is készen állok arra, hogy a beterjesztett módosításokkal kapcsolatban tárgyaljunk, ne felejtsük el, hogy ez egy konkrét eszköz arra, hogy az áldozatok, akik mondjuk Spanyolországban élnek, és Olaszországban, vagy máshová utaznak, és akkor bűncselekmény áldozataivá válnak, akkor is biztosak lehessenek abban, hogy megkapják a megfelelő védelmet. Ebbe a jelentésbe azonban mindent nem tudunk belevenni, ezt elfogadom, Természetesen még igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni, de a, legalább a minimumot próbáljuk meg teljesíteni. Köszönöm, Tereza. Szeretném megköszönni Hannibal asszonynak is, hogy társelnök volt, illetve a Nőjogi Szakbizottság tagjainak, hogy ellátogattak hozzánk. Köszönöm szépen, és most a Libe Szakbizottság szavazása következik. Azonban, mielőtt megkezdjük a szavazást, szeretném felhívni a figyelmüket kollégák, hogy 25 lengyel bíró és a jogi szakma egyéb képviselői látogatnak el hozzánk, ezt az Európai Bizottság és az Európai Parlament látogató központja, illetve Európa pontja szervezte meg. Vizsgálják a jogállamiság helyzetét és a lengyel jogi változásokat, és az érdekes, érdeklődő Libel szakbizottsági tagok március 25-én 9 óra 15-től találkozhatnak, vagy 11-ig, az ASP 5E3-as teremben. Azok a képviselők, akik szeretnének részt venni, kérem, a titkárságot tájékoztassák a részvételi szándékukról. Ez volt a bejelenteni való. Most pedig, kedves kollégák, a mai szavazásról szóló tájékoztatót köröztette a titkárság múlt héten, mindazonáltal emlékeztetném önöket röviden az eljárásra. Az alapjogi ügynökséget létrehozó rendelettel összhangban a Libe szakbizottságot megkérdezik, mielőtt a tudományos bizottság tagjait kinevezni az ügynökség. Ez a bizottság 11 független képviselőből, független személyből áll, akik nagyon értenek az alapjogokhoz. A tagoknak a 5 évre szól a kinevezése, ez nem megújítható. A jelenlegi Tudományos Bizottság mandátuma 2018. június 3-án jár le. Szabizottságunkat arra kérték, hogy állítsuk fel a preferenciás sorrendet a 21 rövidlistás jelölt között. Elektronikusan titkos szavazással fogunk szavazni. A névsorban ABC sorrendben szerepelnek a jelöltek. Minden igen szavazatot beleszámítunk a preferencia sorba. Hogyha ugyanannyi szavazat érkezik egy jelöltre, akkor ugyanazt a, sorrend, azt a helyet fogják megkapni a sorrendben. A Libe szakbizottság azonban nem fogja nyilvánosságra hozni a sorrendet addig, amíg május 17-18-án az igazgató tanács meg nem tudta tárgyalni a kinevezésre vonatkozó információkat. Akkor vagy, tehát az igen szavazatok fognak mellette számítani, az igen szavazatok fognak számítani, hogyha nem akarnak támogatni egy jelöltet, akkor kérem mert szavazanak vagy tartózkodjanak. Kérem azt is, hogy maximum 11 főre adjanak le igen szavazatot. Az első jelölt Ilias Bantekas. Megnyitom a szavazást. Kérem, aki támogatni szeretné őt, az igennel szavazzon. Lezárom a szavazást. Nem, elnézés, mondja az elnök asszony. Aha. Okay, we close. Okay. Lezárom a szavazást. A második jelölt. Igen. Csak azért, mert a, a zavar alakult ki. Akit szeretnénk támogatni, annak a nevére igen elszavazunk, hogyha nem akarunk támogatni valakit, akkor muszáj nem elszavazni, vagy elég nem szavazni. ellene kell szavazni az instrukciók szerint. Jó, jó, hát csak hogy tisztázzuk. Vagy ne szavazzanak. Akkor kezdjük előről. Köszönöm szépen, azt mondom, hogy azt javaslom, hogy akkor akit nem akarunk támogatni, az esetében ne szavazzunk, akit támogatni akarunk, az esetében pedig szavazunk igennel. Jó, akkor ez a megállapodás, hogyha valakit nem akarunk támogatni, akkor az ő esetében nem szám, adunk le szavazatot. Kezdhetjük előről a szavazást? Jó. Tehát csak igennel szavazunk, csak azokra, akiket támogatni akarunk. És akkor az első névről megismételjük a szavazást, Ilias Bantekász. Megnyitom a szavazást. Nothing. Uh, the second vote is for Peter. A második Peter Bartlett. A szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Excuse me, Chair. Elnézést, elnök asszony, tehát, hogyha valaki támogatja a jelöltet, akkor igennel szavazunk, ha nem, akkor nem támogatjuk, akkor nem szavazunk, de mi van a tartózkodással? Csak az igen szavazatokat számoljuk össze. Mindegy, hogy tartózkodik vagy sem, tehát csak az igen szavazatokat fogjuk összeszámolni. Tartózkodhat, hogyha akar. Okay, the sec- Jó, tehát a Harmadik, kérem Bradley, a szavazást megnyitom. I close the vote. Lezárom a szavazást. Close. Lezárom. Okay, thank you. Uh, the next Negyedik, François Crépeau. I open the vote. A szavazást megnyitom. I close the vote. Lezárom. Thanks. Köszönöm. Ötödik. John da Silva Luiz. Open the vote. A szavazást megnyitom. I close the vote. Lezárom. Köszönöm. Hatodik, Teodora Kostakopoulou. A szavazást megnyitom. Lezárom. Köszönöm, kollégák. Hetedik. Joanna Kulesa. A szavazást megnyitom. I close the vote. Lezárom. Következő jelölt, 8-as, Tove Malaj. A szavazást megnyitom. I close the vote. A szavazást lezárom. Next candidate. Következő 9-es Messing Vera. A szavazást megnyitom. I close the... Lezárom. Next candidate. Következő jelölt, Anya Mir, a tizedik. A szavazást megnyitom. I close. Lezárom. 11-es Francesco Palermo. A szavazást megnyitom. Lezárom. Következő jelölt Dian Román, 12-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Köszönöm. 13-as Sajó András, a szavazást megnyitom. Lezárom. Következő jelölt, Martin Sejnén. A szavazást megnyitom. Lezárom. Következő jelölt, Nikos Réver, a szavazást megnyitom. Lezárom. Következő jelölt Achilles Cordas. A szavazást megnyitom. Lezárom. következő jelöl, Julia Váning. A szavazást megnyitom, lezárom. Következő Jens Wettstedt Hansen. A szavazást megnyitom. Lezárom. a következő jelölt. Anwald Schmidt. A szavazást megnyitom. Lezárom. A következő jelölt John Wrench. A szavazást megnyitom. Lezárom. És az utolsó Szinisá Zrinsek. A szavazást megnyitom, lezárom. Elnézést, most az eredményt nem jelenthetjük még be, az eredményt, majd bizalmasan fogjuk továbbítani az ügynökség igazgató tanácsa felé, és utána fogjuk majd megkapni. Erről az információt elnézést kérek a kollégáktól, ez van. Nagyon köszönöm, hogy szavaztak. Most pedig egy 5 perces szünetet tartunk.